Majestét! Felség, az Európai Parlament valamennyi képviselője nevében tisztelettel üdvözlöm Önt Strasbourgban. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ma már harmad ízben meglátogatja az Európai Parlamentet. Ezzel barátságát juttatja kifejezésre és bizalmát irántunk, Körülbelül több mint egy évvel ezelőtt kezdődött az arab tavasz. A demokrácia iránti vágy, a szociális igazságosság, a jogállamiság iránti és a vélemény nyilvánítás szabadsága iránti vágy újra ö, megnyilvánította önmagát, és ön számos más ö, vezetővel szemben bölcsen úgy döntött, hogy a Jordán nép hangját meghallgatja, és elkezdte országát a politikai és gazdasági reformok útján elindítani. Mi, európai képviselők éppen ezért nagyon üdvözöljük ezt az átalakulást és ezt az átmeneti időszakat, és ehhez önnek az átfogó gazdasági reformjaihoz és a valódi politikai nyitáshoz pedig nagy, nagyon sok sikert kívánunk, és támogatjuk Önt. Amikor Ön 2011. június 12-én a Jordán néphez beszédet intézett, akkor meghirdette a parlamenti választásokat. Olyan aktív és a nép által választott képviselőkből áll a, majd az új parlament, akiket teljesen szabadon választottak, és amely parlament erőviszonyainak megfelelő kormány alakul majd, mondta ön. Köszönöm, hogy a parlamentáris demokrácia elvét ilyen egyértelműen megvalósítja országában, és a jogállamiság elvét. Így elejét veheti az erőszaknak és mindenféle kétségbeesésnek. Ez az beszéd, amelyet ön a népéhez intézett, hatalmas várakozásokat ébresztett a lakosságban, és a beszéd elhangzása óta mi önt szóban és tettekkel is támogatjuk, hogy ígéretét be tudja tartani. Mert Európa számára Jordánia olyan ország, amelyel mindig is barátságot ápoltunk, és különösen az utóbbi hetek eseményei kapcsán, az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán, mikor mindkét érintett fél nehezen, de végre újra leül a tárgyalóasztalhoz, akkor nagyon fontos, hogy legyen köztük közvetítő, olyan példa előttük, aki a szabadság mintáját a gyakorlatban is megvalósítja. Felség, felkérem, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm önöknek ezt a baráti fogadtatást. Jordánia és Európa között a kapcsolatok ö, sziklába vésett kapcsolatok. Több mint kétoldalú érdekekről van itt szó. A jó lét és a biztonság is tét, és osztozunk azokban az értékekben, amelyek a szomszédság, a jó szomszédság elvét mondják ki, az emberi méltóság és szabadság elvét, amelyet a haladás szolgál, és a biztonság és a béke támogat. Beszéljünk most a szomszédságról, a jövőről, a közös jövőről. Az arab világban egy új időszak kezdődött, és ez nem mm, fog ez a folyamat befejeződni egy-két éven belül. Jelenleg most eh, az átállás történik a kritika gyakorlás, a protestálás fázisából a programok megfogalmazásának fázisába. Minden országnak feladata van ezen átalakulás kapcsán. Egyes országokban ez a folyamat akadozik, máshol azonban a stabilitás folyamata el kezdődött, illetve ahol viszont nem valósult meg, az kockázatokat vet fel. Külső tényezők is megpróbálják kihasználni ezt az instabilitást. Tehát kockázatok és bizonytalanságok világát kell, hogy most megéljük. Ugyanakkor milliók vágyát fejezem ki, amikor azt mondom, hogy az arab világ felébredt, és tudatában van a pozitív kihívásnak, amelynek meg kell felelnie. Már korábban is láttuk jelét ennek, aki akarta látni a jeleket, az látta ezeket a jeleket. Az emberek kérdéseket vetettek föl, vágyakat fogalmaztak meg, értelmes reformokat szerettek volna, a civil társadalom kialakulását, különösen a nők jogainak megvalósulását, és aki akarta az tudatában lehetett ennek. Most sürgősséggel kell lépnünk. A gazdaságunknak ugyanis nagyon árt ez a bizonytalanság. Családjaink szeretnék, hogyha gyerekeik biztonságban iskolába járhatnának, új iskolák épülnének, és felkészítenék az iskolák a gyerekeket a, a munkára, és hogy legyen munka. Régiónkban a világ legmagasabb a munkanélkülisége. A munkanélküliség a világ legmagasabb értékét érte el. 100 milliós az ifjúság körében mért munkanélküliség. Ez a történelemben is egyedülálló és szomorú tény. Reméljük, illetve tudjuk, hogy Európában is hasonló gondokkal küzdködnek önök. Régióink azonban különbözőek demográfiai szempontból, ugyanakkor van olyan statisztika, amely összeköt minket. A mai fiatalok adják a jövő középkorú generációját, és nem szabad egy fiatalt sem elvesztenünk, ha a jövőt akarjuk építeni. Ez az közös erőfeszítések alapja, zálaga lehet, és ezt lehetőségként kell megélni. Oda kell hatni, hogy reformokkal, lassú reformokkal a múlt örökségét felszámoljuk. Tavaly konkrét lépéseket tettünk a nemzetközi irányok felvétele érdekében, konszenzusra alapulva hoztuk meg ezeket a döntéseket az alkotmány alapján, amely a mi politikai rendszerünknek is az alapja. Múlt szeptemberben a Nemzeti Bizottságunk egyharmadát módosította az alkotmánynak, új alkotmányos rendelkezések születtek, a demokratikus eljárásokat alapoztuk meg, az emberi jogokra, a vélemény nyilvánításra, az emberi szabadságra alapuló elvek alapján. Új törvényeket hoztunk a politikai pártokra vonatkozóan, a jogalkotásra vonatkozóan. A jogalkotás az alkotmányos, alkotmánybíróság hatáskorát is leírtük, és a választási rendszert is. A következő lépés a parlamenti választások megtartása lesz. Hogy a politikai reform tovább léphessen egy következő fázisba, és új parlament, új kormány építhesse a jövőt, és alkothassa meg a még szükséges törvényeket, anélkül, hogy az egész folyamat íve, iránya, dinamikája sérülne. Így képzeljük Jordánia jövőjét felépíteni. Azt szeretnénk, hogy hazánk biztonságos ország maradjon, annak ellenére, hogy régiónkban nagyon sok a fenyegetés, az erőszak, és a válság egyéb megnyilvánulása. Ehhez azonban konszenzusra épülő reformokra van szükség véleményünk szerint, strukturális, átfogó változásokra, jogi, gazdasági folyamatok beindítására és szociális, emberi jogi kérdések megoldására. Ebben a folyamatban Jordánia a régió számára példát teremthet, hogy igenis lehetséges a békés átalakulás, a demokratizáció. Meggyőződésem, hogy 2012 fontos mérföldkő lesz a politikai reformok szempontjából hazámban. A fontos lépések között az egyik legfontosabb az, hogy felépüljön a politikai pártok rendszere és a parlamentáris demokrácia működővé váljon. ami ezután jön, majd bizonyítja, hogy ez a rendszer működőképes. Nagyra értékeljük azt, hogy az EU elismerte erőfeszítéseinket. Két hónappal ezelőtt az új EU-jordániai Task Force közös konkrét programokat fogalmazott meg, amelyek a reformprioritásokat szolgálják majd. A demokratikus intézmények, a szociális társadalom intézményének felépítését, munkahelyteremtést, gazdasági fejlesztéseket és egyéb típusú segítségnyújtást. Jövő hónapban pedig éppen tíz éve lesz annak, hogy szociális együttműködésünk felállt, és a piaci lehetőségeket mindkét oldal elkezdte kihasználni. Ezt a partnerséget szeretnénk továbbítani, tovább építeni, megerősíteni a következő évek során. Jordánia belső gazdasága a válság ellenére növekedésben van. Ugyanakkor béke nélkül ez nem folytatódhat. Így a béke a biztonsága a legfontosabb prioritásunk. Nem engedhetjük meg, hogy még egy generáció odavesszen a palesztin törekvések szempontjából. Palesztin államra van szükség. Tíz évvel ezelőtt az arab országok egységesen azt mondták, hogy igazságos békét kell teremteni. Mi úgy döntöttünk, hogy előre tekintünk, nem visszafelé, és megegyezésre törekszünk Izraellel. Az arab béke kezdeményezést minden békebarát a világban elismerte, nagyra értékelte, ideértve az EU-t is, és más országokat is. Most már csak Izraelnek kéne lépnie. Az arab békekezdeményezést az egyetlen lehetséges megoldásra építettük föl, a két államiságra, a békében egymás mellett élő ön autonómiával, autonóm autark független szomszédországok elvére a 69-es határok mentén Kelet-Jeruzsálemmel, mint fővárossal, mint Palesztina fővárosával. És persze közben Izraelnek biztonsági garanciákat kívánunk adni. and a final settlement. Az ENSZ határozattal összhangban, amelyek, amely a palesztin kérdésről szól. Ez a kezdeményezés valamennyi országot érinti a térségben, és az egész muzulmán világ támogatta. Már tíz éve napirenden van. 57 ország támogatja. És vannak politikai elemei, amelyek az arab világban is változásokat irányoznának elő. Most már nincs vesztegetni való időnk. Az emberi méltóság érvényesüléséhez félre kell tenni a meglévő különbségeket, és meg kell szüntetni az izraeli megszállást. Amíg az izraeli telepesek tovább is új településeket hozhatnak létre, addig ez folyamatos fenyegetést jelent a palesztin nép számára. Ha a két állami megoldásról kiderülne, hogy lehetetlen, akkor még a jelenleginél is sokkal rosszabbá válna a biztonsági helyzet, és lehet, hogy évtizedekre, generációkra lenne szükség ahhoz, hogy új béke kezdeményezés születhessen. Jordánia támogatja ezt az elképzelést a békéről, és tudatában van nem csak stratégiai érdekeinek, hanem felelősségének is a megoldás megtalálása terén. Idén sikerült végre visszaültetni már több alkalommal a tárgyaló feleket a asztalhoz. Nem lettünk volna erre képesek, hogyha az európai politika nem támogatott volna minket, ha nem lett volna támogatás Európa részéről és nyomás gyakorlás a béke érdekében a felekre. És persze a reménységet Európa nem tartotta volna életben. Az utóbbi két év során az Európai Unió nagyon fontos partnerünké vált, és a szembenálló felek, mindkét felet, a szembenálló feleket próbálja rávenni a béke útjának megtalálására, lehetőségek felkínálásával és a közös bizalom helyreállításának felvázolásával. Az EU partnerségem belül az EU-nak továbbra is fontos szerepe van abban, hogy egy igazságos kétállami megoldás megszülethessen. A folyamat az előrelépés útjában álló akadályokat el kell gördíteni onnan. Ön, önök tudják, hogy milyen globális előnyei lennének a békének a közel-keleten. És önökre hallgatnak a térségben, az önök tapasztalatára, a demokratikus intézmények a biztonság térségének kialakításában szerzett tapasztalatára. Remélem, hogy ez az európai tapasztalat a közeljövőben minket is szolgálni fog. Tisztelt barátaim, sok nép van, de a szomszédság na csak egy módja van, a békés és a jövőnk is közös. Ez kihívás Európa számára is, ugyanakkor egyfajta lehetőség, erő is, hogyha ezt fontosnak, komolynak veszük és tartjuk. A békénél nincsen fontosabb, sokféle bonyolult megoldás létezhet, de a béke akarása kell, hogy mindegyiknek a motivációja legyen. Enélkül nem lehet a céljainkat elérni. Ugyanakkor közösen fellépve sikeresek lehetünk. Köszönöm. Felség, köszönjük szépen a beszédét, köszönjük a szavait. Úgy gondolom a kollégák tapsa itt a parlamentben jól jelzi, hogy nagy az egyetértés abban, amit ön elmondott, illetve abban, amit az Európai Parlament gondol az Európai Parlament és Jordáni közötti együttműködésről, valamint arról, hogy az önök országa milyen szerepet játszhat a régióban. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ez egy nagyon nagy szerep, nagyon nagy súlya esik ladba az önök országa, és ez kiderült akkor is, amikor az önök közvetítő szerepéről beszélt Izrael és Palesztina között. Köszönjük szépen, hogy eljött ma hozzánk, köszönjük a szavait, és szeretném még egyszer elmondani azt is, ami a taps által nyilvánvalóvá vált, mi egy békés, gazdaságilag fenntartható, demokratikus és szociálisan kiegyensúlyozott, igazságos fejlődést szeretnénk látni a régióban, amely alapját képezheti az Európa és a közel-kelet közötti együttműködésnek, és ebben számítunk önökre és az önök, az ön országára. Köszönjük szépen!